többséggel 640 szavazattal fogadott el, tehát ami ezt aláásra, azt nem, fogunk, nem fogjuk elfogadni, ez egy kötelezettségünk, aminek meg fogunk felelni. Köszönöm szépen. Pitrope, elükse. Köszönöm, biztos úr. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárjuk. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δήλωση της Επιτροπής. Köszönöm, hölgyeim és uraim, a következő napi rendi pont a közösségi védjegyek használata a belső piacon. Barnier biztos úr kezdi. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm elnökasszony, hölgyeim és uraim, a védjegyeknek rendkívül nagy jelentőségük van a kereskedelemben, hiszen eh, egyrészt eredet megjelölő feladatuk van, másrészt egy cég imidzsét is jelentik, éppen ezért a védjegyek használata és védelme rendkívül fontos, ezzel tudunk fellépni a hamisítások ellen is. Egyes nemzeti védjegy irodák, hivatalok olyan döntést hoztak, hogy csökkentik a közösségi védjegyek használatát, mert azt mondják, hogy a közösségi védjegyek használata egy E, tagállamban nem jelent megfelelő vagy komoly felhasználást. Köszönöm azoknak a képviselőknek, akik felhívták erre a figyelmet. Alaposan figyelemmel kísérjük ezt a vitát. A közösségi védjegyek szerepe az, vagy feladata az, hogy az EU-n belül működő cégeknek, különösen a KKV-knak egy olyan eszközt adjon a kezükbe, amelyek révén meg tudják védeni a saját termékeiket. A közösségi védjegyek eh, tulajdonosa függetlenül attól használhatják a védjegyeket, hogy hol árusítják eh, a különböző termékeket. Egységes közösségi védjegyek, védjegy létezik, további korlátozásra nincs szükség az egységes piacon. Amennyiben ezeket a korlátozásokat bevezetnénk, akkor a hamisítás elleni küzdelem szenvedne csorbát. Nagyon fontos tehát a belső piacot létrehozó szabályok figyelembevétele, illetve a kalózkodás és hamisítás elleni fellépés. Először is szeretnénk fellépni a közösségi védjegyek megsértése ellen. Ez része, mint ahogy mondtam, a hamisítás elleni fellépésnek. A közösségi védjegy az EU-n belül és az EU határain kívül is használatos sajnálatos módon eh, iszonyatos mennyiségű hamisított termék kerül be kívülről az EU területére. Ezeket a vámszabályoknak megfelelően le, lehet és kell foglalni a határon. Ezt megkönnyíti, hogyha a KKV-k számára a közösségi védények használata könnyen hozzáférhető azt gondolom, hogy óvatosan kell eljárnunk, mert a KKV-k számára, hogyha nem tudnak hozzáférni, nem használhatják a közösségi védjegyeket, akkor bajba kerülnek, és a KKV-k védelme különösen fontos, hiszen az összes vállalkozás 95%-a a KKV kategóriába tartozik. Ezért szeretném biztosítani önöket, hölgyeim és uraim, hogy a főigazgatóságom figyelemmel kíséri ezt az ügyet, és reméljük, hogy a nemzeti hatóságok nem fognak fellépni a közösségi védjegyek ellen, mert azzal alásnák a védjegyek használatát a belső piacon. Köszönöm, biztos úr. Most pedig az egyes frakciók hozzászólói következnek. Hadzlik asszony az első, a néppárt nevében két perc. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Koleżanki, Koledzy. Ogromnie mnie cieszy, iż mimo tak późnej pory... Kedves kollégák, elnök asszony, nagy megtiszteltetés számomra. Örülök annak, hogy lehetőségünk van ezt a problémát megvitatni a néppárt kezdeményezte ezt a vitát. Ez egy rendkívül fontos kérdés, különösen a jogi bizottságban és az imkóban ban merült ez fel. Mi mindig úgy gondoltuk, hogy a belső piacot azért hoztuk létre, hogy az egyes tagállamok között az akadályokat elhárítsuk ezeket a még létező akadályokat fel kell számolni. Ezért is vezettük be a közösségi védjegyet, mint fogalmat. Ez a rendszer garantálja a védelmet az Európai Unió teljes területén. Az egyes nemzetállamoknak itt semmilyen szerep nem jut, az európai vállalkozások az egész belső piacon szabadon működhetnek. Ezért is aggasztanak bennünket azok a döntések, amelyeket egyes tagállami jogvédő szervezetek, szerzői jogvédő szervezetek megléptek. És ezek alássák a belső piac működését is. A mi frakciónk mindig meg fogja védeni a közösségi vívmányokat, és mindig odafigyel a vállalkozások érdekeire. Mi a lehetőségünk akkor, hogyha a bizottság véleményét nem fogadják el a helyi hatóságok. Esetleg hozzá kell nyúlni a közösségi védjegyek használatát szabályozó eh, jogszabályokhoz, harmonizálni kell a nemzeti és az EU-s jogszabályokat. Köszönjük, Tarabella úr, szocialista. Elnök asszony, biztos úr. A belső piacon több éve küzdünk a termékhamisítás ellen. Megpróbáljuk megvédeni ezeket az érdekeket az Európai Unió egészében az áruk szolgáltatások piacán, és ez a megfelelő megoldás az egységes piac számára, különösen a kis és középvállalkozások szempontjából. Ez fontos előrelépés. A belső piacon megfelelő szinten kell biztosítani a védelmet, és ezt kedvező költséggel kell lehetővé tenni. Nagyon hasznos eszköz ez például a vámhatóságok számára. A bíróság tavaly december 11-én arról hozott határozatot, hogy, és most idézem a határozatot, hogy egy terméket nem regisztrálhatnak közösségi védjegyel, ha bizonyos feltételek nem teljesülnek, vagyis megfelelő jogi kereteket írt elő az Európai Bíróság a 4094-es rendeletet is itt meg kell említenem, különösen a globalizáció összefüggésében. Az irányelv legfontosabb célja a minőség biztosítása, és hogy a fogyasztók megfelelően érthető tájékoztatást kapjanak a termékekről. Köszönöm szépen, Tarabella úr. A következő felszólaló a liberális frakció nevében Végström asszony. Tisztelt biztos úr, tisztelt asszony, Örülök, hogy ma ezt a fontos vitát lefolytathatjuk ebben az előre haladott órában. Ez az egyik legnagyobb előnye az Európai Uniónak, hogy nagy lehetőségeket ad nekünk arra, hogy a küszöböket lejjebb szállítsuk, és az európai országok között tárgyaljunk. Itt a növekedésről és a jólétről van szó, amit, amire törekszünk, és amely nagyon fontos számunkra. Európa a 21. században csak akkor ö, lesz erős, hogyha ezeket a politikai kezdeményezéseket megerősítjük. A növekedés a vállalkozókon múlik, és Európa csak akkor erősödhet meg, hogyha a vállalkozók hozzájárulnak ehhez. A vállalkozásoknak növekedniük kell, embereket kell tudniuk alkalmazni, és megfelelő produktív módon kell dolgozniuk. Ez egy jó útja a növekedés biztosításának, és pontosan erről van szó az európai védjegy esetében, különösen a KKV-k esetén, amelyek növekedni szeretnének. Éppen ezért fontos, hogy bürokráciai akadályok nélkül ezek a vállalatok az egész EU-ban tevékenykedhessenek. Rendkívül nagy aggodalommal vettem tudomásul, hogy egyes tagállamok nem teljesítik a kötelezettségüket ezen a területen, és a közösségi védjegyet megsértik. Csak akkor engedélyezik ezt, hogyha az adott védjegyet több országban alkalmazzák az európai védjegyet az egész Európai Unióban alkalmazni kell. Ez azt jelenti, hogy az európai védjegy rendszere komoly veszélyben van, és remélem, biztos úr, hogy ön ezeket a, az új tagállamokat felelősségre fogja vonni, akik az új kritériumokat akarják bevezetni hiszen ez a hatékony védjegy védelmet veszélyeztetné. Köszönöm. Harbour úr következik, három percre kap szólt, ő az ECR frakció képviselője. Köszönöm, elnök asszony a frakcióm nevében, és a belső piaci bizottság elnökeként is eh, megköszönöm a bizot, biztos eh, úrnak azt, hogy a két védjegy eh, hivatal a Benelux és a magyar működését elfogadhatatlannak minősítette. Ez ugyanis az belső piac elvei elleni merénylet, és örülök annak, hogy minden kollega támogatta az Európai Bizottság döntését. Egy gyakorlati megközelítéssel kezdeném. Furcsa egyet, egybeesés hogy a jelenlegi, illetve a következő elnökséget ellátó országban állították fel ezt a egy hivatalt. Az én frakcióm azt szeretné elérni, hogyha amikor majd a miniszter, a belga miniszter megjelenik az én bizottságomban és a magyar januárban, akkor feltesszük nekik ezt a kérdést, és azt mondjuk nekik, hogy a saját hivataluk működése nem elfogadható. Azért nem elfogadható, mert ez egy alapvető támadás a belső piac működése ellen, nevezetesen, hogy ne legyen semmifajta megkülönböztetés azon cégek között, amelyek egy egységes belső piacon működ, belül működnek. Valójában a helyzet még rosszabb, mert ez a javaslat, illetve a javasolt lépések, amelyeket, hogyha ténylegesen bevezetnek, akkor azok a kis vállalkozások ellen diszkriminálnak, nem a nagyok ellen. Ugyanis a leg inkább a kis vállalkozásokra lesznek ezek kihatással. Lehet, hogy egy közösségi védjegyet akarnak bevezetni egy termékre, kihasználva a belső piac forradalmát, költséghatékonyan próbálják megvédeni a szellemi tulajdonjogukat, és lehet, hogy öt év a bevezetése a piacra ennek a terméknek. A magyar hivatal pedig addigra már úgymond másnak adja ki a védelmet. Ez pedig teljesen elfogadhatatlan. És nem értem meg, hogy amióta a belső piac harmonizáló iroda létezik, hogy mivel ez az iroda létezik, miért jelent most meg ez a két nemzeti iroda? Talán azért, mert a védjegyek bejegyzésének költsége az csökkent Európában, mert hatékonyan működik a regisztrálás. Ez a két hivatal pedig, két nemzeti hivatal pedig a védjegyek bejegyzésének megengedésével úgymond elvárja, hogy a cégek a saját joghatósági területükön regisztráltassanak. Itt önérdekről van szó, csupasz önérdekről, és ezt nem szabad megengedni, hogy ez így folyjon, hiszen alapvetően megkérdőjelezi az Európai Unió értékeit, és aláássa, hogy a biztos úr is mondta, ennek az Európai Bizottságnak az egyik fő prioritását, nevezetesen a belső piac előmozdítását és az innováció megsegítését. Köszönöm szépen, Harbour úr. Két felszólaló kért szót a spontán felszólalásokban. Először egy percre megadom a kolléganőnek a szót. Köszönöm szépen. Üdvözlöm azt a körülményt, hogy egy éven belül a bizottság frissíteni fogja a védjegyek használatára vonatkozó rendeletet, és ez vonatkozik a terméknevekre, a márkanevek védelmére, és ez jelent fontos fellépést a termékhamisítással szemben is. Nekem is volt egy javaslatom ezzel kapcsolatosan, köszönöm, hogy ezt figyelembe vették, vagyis, hogy európai szinten végék a CE védjegyet. Ez a minőségi és biztonsági jelzés jelen pillanatban felhasználható illetéktelenül is, büntetés nélkül és olyan termékeknél is használják, amelyek egyáltalán nem felelnek meg az európai előírásoknak. Nagyon fontos, hogy védjük ezt a védjegyet, megvédve a fogyasztók érdekeit, illetve a vállalkozók érdekeit a méltánytalan versennyel szemben. Ez a védelem nem jár többletköltséggel csak ki kell terjeszteni a belső piaci a harmonizációval foglalkozó alékantei ügynökség hatásköreit, Kelly úr, egy percben. Mikrofonba legyen szíves. Pretty unanimous in what has been said ahogy ön elhangzott, nyilvánvaló, hogy a közösségi védjegyek védelme természetes kiterjesztése a belső piacot működtető alapelveknek, fellépve a kalózkodás, a termékhamisítás ellen, stb. És figyelembe kell venni a különböző tagállamok érdekeit is, de szankciókat is lehet alkalmazni, hogy az ilyen tagállamokat észhez térítsük ebben a tekintetben. Nagyon fontos, hogy a közösségi védjegyek lehetővé tették, hogy relevánsabb legyen az Európai Unió az állampolgárok számára és a vállalkozások számára, és nagyon érdeklődve várom, hogy a szabványjal, az európai szabványjal kapcsolatosan milyen fejlemények következnek be a közeljövőben. Köszönöm szépen, Kelly úr! Úgy látom, hogy nincsen több felszólalónk, úgyhogy most a biztos úrnak adom meg a szót, zárja le a vitát. Köszönöm, elnök asszony. Ahogyan Wallström asszony is említette, ez nagyon releváns kérdés, és nagyon fontos kérdés is, ez az elhangzott felszólalásokból is kiderült. Harbour úr emlékeztetett arra, milyen jelentőségű ez a védjegy, szinte egyfajta azonosító jelként, egy identitás meghatározó jelként használjuk, és éppen ezért nagyon fontos különböző védelmi megoldásokat kidolgozni ennek számára. A belga elnökséggel közösen megpróbáljuk megtalálni annak a módját, hogy hogyan tudjuk megnyugtatóan rendezni az európai szabványkérdését is, illetve az európai szabadalmak kérdését, Nem szabad megengednünk, hogy az európai belső piacot ilyen módon alá aknázzák, alássák az érdekeit. Én érzékelek bizonyos protekcionista tendenciákat is bizonyos országokban, de ennek minden bizonyal a kis és középvállalkozások lesznek az első áldozatai. Azt kell mondanunk, megállást kell parancsolnunk ennek a folyamatnak. Köszönöm Henszlik asszonynak és a frakciójának, hogy ennyire figyelmesen követik a jogszabályok alakulását, és hogy egy szóbeli kérdésben is megfogalmazták aggájaikat. Wikström asszony, Tarabella asszony emlékeztetett arra, hogy mi is a jelentősége a vállalkozások szempontjából a közösségi védjegynek, és különösen Terebele úr említette azt hangsúlyosan, hogy most folyik a jelenlegi rendszer felülvizsgálata. Említette az Európai Bíróság vonatkozó határozatát is. Tudatában vagyunk, hogy a közösségi védjegyek használatával kapcsolatos rendelet felülvizsgálatra szorul, ez folyamatban van. És az is megalapozott aggály, hogy figyelembe kell vennünk a modern technológiák, elődészte fejleményeket, például az internet területén, úgyhogy ebben a szellemben kell frissítenünk a rendelet rendelkezéseit. Köszönöm azt is, hogy megemlítették azt, amit egyébként én is említettem, hogy a versenyt alása, torzítja ez a fajta széttöredezettség nem akarunk túl kemények lenni, de meg kell, be kell mutatnunk azt a néhány héten belül bemutatunk egy cselekvési tervet a kalózkodással szemben, és a külső határainkon a határőrizeti munkatársakat fel kell készíteni ezekre a jelenségekre. Kétoldalú Együttműködést kell kialakítani olyan országokkal, ahonnan származnak ezek a termékek, és ez a cselekvési terv pontosan ezeket a felépéseket fogja felsorolni, milyen együttműködést tervezünk a termékhamisítással és a kalózkodással szemben. Egy nagyon fontos kérdés is feltettek, arra vonatkozólag, hogy mi történik, hogyha a nemzeti szabályozók megerősítik a nemzeti védjegyek helyzetét. Ez még mondjuk nem történt meg, úgyhogy nem menjünk elébe a nemzeti bíróságok döntésének, de bizonyos vagyok abban, hogy maguk ezek a joghatóságok orvosolni fogják ezt a helyzetet. Persze megvan a lehetősége annak, hogy szabályszegési eljárást indítsunk, vagy felebezést. Nagyon fontos kérdés ez, kulcsfontosságú összetevője a belső piacnak. Önökkel és a tanácssal együttműködésben szeretnénk új dinamizmust, új lendületet adni a belső piac fejlesztésének, az állampolgárok érdekében, a kis- és középvállalkozások érdekében nem most van itt az ideje, hogy aláknázzuk a közösségi védjegy használatának rendszerét. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr, hölgyeim és uraim. Ezzel lezárhatjuk ennek a témakörnek a tárgyalását holnap, szeptember 22-én, szerdán 9 órától 1 óráig, majd 3-tól 7-ig tart az ülés. A napi rend